passons donc au vote. Áttérünk a szavazásra. Moreira asszony javaslásáról szavazunk. A Nemzetközi Gumiágazat tanulmányozó Csoport ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadva. Áttérünk a Taylor jelentése a légi utasok jogai. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És adopté. Elfogadva. Áttérünk a rapkai jelentésre. Luigi de Magistris parlamenti képviselő mentem jogának fenntartása mellette ki van. kellene. Nincsen népszerinti szavazás. Tegye fel a kezét, aki mellette van. Ellene. Ki tartózkodik. Elfogadva. Áttérünk a Rapkai féle második jelentés, szintén Luigi de Magistris mentelmi jogának fenntartására irányul. Ki van mellette? ki van ellene, ki tartózkodik. Ön szót kér? Elfogadva. Parancsoljon, megadom a szót. Elnök asszony, kérnénk egy technikust, hogy segítsen, nem működik a szavazógépem. Áttérünk a harmadik rapkai jelentésre, ugyanebben a témában, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A következő rapka jelentés ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Tehát a negyedik rapkai jelentésről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Taváros jelentés a következő. Megadom Taváros úrnak a szót, hol ül. Parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Kedves kollégáim, a jelenlegi jogszabályjavaslat a legérzékenyebb csoportnak az élet-halál kérdéséről szól, mégpedig a menekültekről. Ö, nagyon sokáig tartott ez az együttdöntési eljárás alatt készült jelentés, és semmit nem oldottunk meg. E, első olvasati határidő nélkül együttdöntési eljárás során ez nem elfogadható. Tisztelt tanács, tisztelt parlament, próbáljunk meg megfelelő és tisztességes, elfogadható utat találjanak a megoldására. Köszönöm, Tavares úr. Nincsen módosító indítvány, éppen ezért ezt elfogadjuk a házszabály 71. Eh, cikke eh, értelmében, és az elnök ezt a határozatot aláírja a tanács elnökével a délután folyamán. Áttérünk a következő jelentésre, Moreira jelentés, kettős felhasználású termékek kivitelének átadása, közvetítése és átszállításának ellenőrzése. Nem érkezett be módosító indítvány, éppen ezért a tanács álláspontját elfogadottnak tekintem.